do- más dolgokat is vagy bele kéne, vagy nem kéne bele számítani a deficitbe. Átfogó megoldásra van szükség, nem lehet mindig kifogásokat találni.